Mes chers collègues, bonjour! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Lundgren úr, hozzá kíván szólni? Köszönöm. Valamit szeretnék mondani. Kérem, hogy mindenki csendesedjen el és hallgasson meg. A lényeg a következő, nagyon sokan vagyunk, akik felkelnek időben reggel, és már a szavazás előtt 5 perccel itt ülünk, készen állunk arra, hogy szavazzunk. Majd a szavazás kezdeti idejének ideje után 5 perccel megérkezik az elnökasszony, elkezd reggelizni, és aztán érkezik a többi kolléga. Szerintem ez nagyon tiszteletlen és arrogáns magatartás azokkal szemben, akik megérkeznek pontosan. Az ülés 9 órakor kezdődik, a szavazás 9 órakor kezdődik, nem érkezhetnek meg 10 perccel később, ez tiszteletlen a többiekkel szemben, elnézést kérek. Monsieur Lundgren, je prends en compte votre remarque. Lundgren úr, figyelembe veszem az észrevételét, és ezért rögtön el is kezdjük a munkát a tolmácsok bejelentik, hogy tiltakozásuk 17. napjához érkeztek, a parlament vezetősége továbbra sem kereste velünk a kapcsolatot a konfliktus feloldására, és emiatt a tolmácsolást túllépés nélkül csak pontosan XY, pontosan 12.30 óráig biztosítjuk. Köszönjük a figyelmüket! Az elnök asszony közben azt mondja, hogy a koordinátorok határozatairól a dokumentumot köröztették, ha nincs senkinek ellenvetése, akkor ez elfogadott a tolmácsok pedig időt kapnak arra, hogy beolvassák az üzenetüket, tehát megismétlik, hogy tiltakozásuk 17. napjához érkeztek, és hogy a parlament vezetősége továbbra sem kereste velük a kapcsolatot a konfliktus feloldására. Emiatt a mai ülésen a tolmácsolást túllépés nélkül csak pontosan 12 óra 30 percig biztosítják. Köszön, köszönik a figyelmet! Köszönöm szépen a tolmácsoknak, mondja az asszony az idő, a megadott időkeretek, tehát a megadott időkeretek, és nem lesz túllépés 12 óra 30 perc után. Köszönjük! És rögtön bele is vágunk a szavazásba. Az első napirendi pontunk. Ugye tudják, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségeiről szóló szavazást eh, elhalasztottuk és Újhelyi úr jelentéséről szavazunk most. Európa mozgásban az EU-n belüli mobilitás jövőjét biztosító program a jelentés címe. Rögtön meg is kezdjük a munkát, és először ellenőrizzük, hogy elegen itt vannak-e. Tehát elektronikus szavazást fogunk indítani, megnyitom. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Rendben van. Úgy látom, hogy elegen vannak a szocialisták, a néppártiak, a zöldek, a liberálisok, és itt a első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os. Bocsánat, kettes kompromisszum, mondja az elnök asszony, tehát kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mód, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es, nem, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most a 40-es mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan fogunk szavazni a 40-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette. Ellene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 elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék? Rendben, akkor megnyitom a szavazást az 50-esről elektronikus formában. Lezárom. Elutasítottuk. Csak azt teszteltem, hogy mindenki ébren van-e. Úgy látom, hogy mindenki ébren van valóban. 50-es módosítót tehát elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, úgyhogy ezt is ellenőrizzük. Az 53-asról megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. envi 12 mellette, ellene, tiz, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es módosító mellette, 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es módosító, 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, MV 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as helyett a 26-os, javítja magát az elnök, azt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. MV 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 132 mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy 132-esről elektronikus formában szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as mellette. 133-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ki, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 29-es kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a végszavazás következik, a zárószavazás, Megnyitom a szavazást, az egész jelentésről szavazunk elektronikus formában, tessék. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. 31 2 ellenszavazat arányában, kettő tartózkodással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 Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Et eh, nous arrivons à la présentation par la Commission sur la proposition. Nos, akkor a bizottság fogja bemutatni az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatos javaslatát. Ahogy tudják, a 2017-es egyik előadásában Juncker elnök úr javasolta az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását annak érdekében, hogy a szociális, illetve munka jogi normák alkalmazását javítsuk. 2018 tavaszán meg is született ez a javaslat, és az Európai Munkaügyi Hatóság nagyon fontos szerepet játszhat a szociális szabályok alkalmazásában, különösképpen a közlekedési szektorban. A kiküldött vezetők, a kabotás, a munka és pihenőidő, a postafiók cégek mind-mind nagyon fontos témák, amelyeket érint ez a javaslat, és szavazni is fogunk erről. Éppen emiatt szakbizottságunk részt vesz a munkában ebben a dossziéban, és a mai eszmecserét a bizottság tájékoztatójával fogjuk megnyitni. Úgyhogy meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. Jó napot, Lezsóá úr! Tíz percre adom önnek át a szót, hogy beszámoljon erről az új hatóságról, ennek a munkájáról, a javaslat lényegi elemeiről, utána pedig megnyitjuk a vitát az előadóval, árnyék előadókkal, tehát először ön kezd 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok, és nagy örömmel számolok be a bizottság javaslatának főbb vonalairól, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásával kapcsolatban. Először azt szeretném mondani, hogy fontos észben tartani, hogy ez nem egy önmagában álló elkülönült javaslat, hanem szélesebb politikai kontextusba illes, illeszkedik, a tisztességes belső piac létrehozását célozza, ahol a dolgozók szempontjait is figyelembe veszik. A bizottság több javaslatot tett annak érdekében, hogy ezt a célkitűzést el tudjuk érni, és ezen a dián is láthatják, hogy a kiküldetési irányelv felülvizsgálata például egy ilyen javaslat volt, amelyet nemrégibb fogadtak el, illetve a társadalombiztosítási koordinációs szabályok felülvizsgálata szintén egy ilyen elem. 2017. novemberében született ugye a szociális jogok európai pillére, amely az alapelveket lefekteti, azt mondanám, a tisztességes és jól működő munkaerőpiacok számára. A mobilitási csomagot mindenképpen meg kell említenem, az első mobilitási csomagot. Ez nagyon lefoglalt mindenkit, minket is, önöket is. Hogyha ezt a csomagot egy szóban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy végrehajtás, betartatás, a szociális fair bánásmód csomag pedig 2018 márciusa, márciusában jelent meg, és ennek a végrehajtását kell majd jól megoldani. Nem hiszem, hogy önöket meg kell, hogy győzzem arról, hogy a határokon átnyúló munkaerő mobilitás mennyire jelentős. Ezt tudjuk, hogy folyamatosan nőtt. 2017-ben több mint 70 több mint 17 millió személy élt és dolgozott más országban, mint az állampolgársága szerinti tagállam. A dolgozók kiküldetése is nagyban nőtt, 68%-kal növekedett 2010 és 2017 között. Tehát a bizottság el is készítette jogalkotási javaslatát az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására. Az első kérdés, hogy mi ez az intézmény? Ügynökségről van-e szó vagy sem? A válasz igen, ügynökségről van szó, és az ügynökséget létrehozó rendelet az alapelveket követi, amelyeket a három intézmény még 2012-ben fogadott el. Azt hiszem érdekes megnézni a javaslat jogalapját. Több cikkre is hivatkozunk, a 46-os, 48-as, 53-as, 62-es, cikkre, amely a dolgozók szabad mozgására, a szociális biztonság koordinálására vonatkozik, és végül pedig a 91-es cikk első bekezdése, amely a közlekedési politikákra utal az EU szerződésekben, tehát látható, hogy már eleve a hatóságot létrehozó rendeletben hivatkozás szerepel a közlekedésre. Persze azt mondhatják, hogy a 91-es cikk egyes bekezdésében nem látszik ez, a határokon átnyúló mobilitás, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja szerepel, nem szerepel túl sok konkrétum. Igazuk van, mi úgy gondoltuk, hogy nem érdemes a hatóságot létrehozó rendeletben ennyire aprólékosan fogalmazni, majd idővel lehet ezt pontosítani. De ha megnézik a 8-as preambulum bekezdést, akkor ott konkrét utalást találnak a közlekedésre. A 1071-es rendeletre, ami a szakmához való hozzáférést illeti, a jövőbeni legspeciálisra is van hivatkozás, és most gyorsan végigmegyek a célkitűzéseken a feladatokon is át fogok szaladni, de először nézzük a célkitűzéseket. Könnyebb legyen az információhoz való hozzáférés. Szerintem a szabályok betartatásának egyik feltétele, hogy a dolgozók és a munkaadók is világosan tisztában legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel. A második célkitűzés az, hogy a nemzeti hatóságok között az együttműködést megerősítsük ez az első mobilitási csomagban is megvolt, a harmadik célkitűzés pedig a tagállamok közötti mediáció. Nézzük gyorsan az ügynökség vagy a hatóság feladatait. Mit is jelent ez a gyakorlatban, a közlekedésben? két előzetes megjegyzést engedjenek meg gyorsan. Az első, ez a hatóság nem fogja átvenni a nemzeti hatóságok feladatait. A továbbra is a tagállamok felelőssége marad az, hogy a végrehajtást a saját területükön biztosítsák, és ez így lesz a jövőben. Az Európai Hatóság kiegészíti a tagállami fellépést. A második előzetes megjegyzésem, és ezt lehet, hogy kritizálják, ugye nem fogják látni, hogy ez a hatóság egyfajta betartató szerepet játszhat, hogyha kötelezzük a nemzeti hatóságokat az együttműködésre, akkor az nem működik annyira, ez a bizottság véleménye. A hozzáadott értéket inkább az önkéntes részvételből lehet kiemelni. A második feladat az együttműködés könnyítése és az információcsere könnyítése. Mit jelent ez a közúti közlekedésre? Mondok egy példát a közúti közlekedésben érvényes jogszabályokat össze lehet gyűjteni, és ezt egy egyetlen digitális helyszínen közzétenni, és így segíteni a közúti rendelkezések betartását. Gyakorlatilag egy ablakos ügyintézési rendszer valósulhat meg, ahol segítjük a közúti dolgozókat és a munkaadókat is. A harmadik feladat a végrehajtás. Egyébként az ELA operatív támogatást nyújt a nemzeti hatóságoknak. Mit jelent ez a közúti közlekedésben? Például azt, hogy az adatok és tapasztalatok megosztását segíti, regionális együttműködési találkozókat szervezhet a nemzeti felügyeleti hatóságokkal. Ugye tudják, hogy a digitalizáció is nagyon fontos, a szabályok betartásában is. Az ELA abban segíthet, hogy az elektronikus adatbázisokat felhasználja az adatcserére. És a harmadik feladat is nagyon fontos, az, hogy közös határokon átnyúló vizsgálatokat szervezzenek. Ezt tudjuk, már a szociális szabályozásban benne van a tagállamok kötelessége, hogy legalább hat ellenőrzést, ilyen jellegű ellenőrzést végezzenek évente, de ugye ezt egyedül senki nem tudja elérni. Az ELA ebben is támogatást nyújthat, segítheti a tagállamokat abban, hogy ezeket az együttes ellenőrzéseket, vizsgálatokat lefolytassák. A kockázatfelmérés, az elemzések készítése, ez tulajdonképpen egy szokásos ügynökségi feladat, az ágazaton belüli tapasztalatokra, szakismeretre épít, nagyon összetett szabályozás van itt, sokszor a tagállamok eltérően értelmezik a szabályokat, tehát az ELA kialakíthat egy közös megközelítést az EU-s jogszabályok értelmezésében. A nemzeti hatóságok kapacitás bővítésének a segítése szintén fontos feladat, bizonyára emlékeznek az első mobilitási csomag hatástanulmányára, ahol kiderült, hogy a tagállamok által a végrehajtásra dedikált munkaerő folyamatosan csökkent, az ele hozzá tud járulni ahhoz, hogy hatékonyabban végezzék a vizsgálatokat, képzési programokat szervezve például. A tagállamok közötti vitákban közvetíteni is tud az ELA, ez is az egyik feladata, illetve válsághelyzetben is segítheti a fellépést a működés, illetve az irányítás, itt csak két aspektust emelek ki. A bizottság javaslata szerint 144 főre van szükség, a tagállami kiküldött szakértőkkel együtt ez, és 51 millió eurós költségvetés a teljes működő hatóság esetében, elég optimisták vagyunk magának a hatóságnak a létrehozására. Már 2019-re előírtunk ilyen költségvetést, tehát arra számítunk, hogy gyorsan el tud indulni a munka, gyorsan létre tud jönni a hatóság. Azt hiszem, azt is fontos elmondani, hogy a bizottság Tehát nagyon fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk. Hat képviselő a szakszervezetekből, és hat pedig az ágazati szektorból lenne jelen egy tanácsadó csoportban, amely véleményt, véleményt készít a hatóságnak. Elérkeztem az utolsó diához. Tehát ugye hol tartunk, mondtam az előadásom elején, hogy a javaslatot a bizottság március 13-án fogadta el idén. Ma az EBSCO tanácsülésen a bolgár elnökség bemutatja az előrehaladási jelentését, tehát ezt a progress reportot a miniszterek meg fogják vitatni. Ahogy tudják, az Európai Parlamentben már beindult a munka a javaslattal kapcsolatban, a Foglalkoztatási Bizottság meg is nevezte az előadóját, Lénárs úr lesz az előadó, és a szavazást a Foglalkoztatási Szakbizottságban az őszre tervezik. Ez azt jelenti, hogy a plenárison még ebben az évben le lehetne bonyolítani a szavazást. A bizottságnak az a célja, hogy még a mostani jogalkotási ciklusban sikerüljön elfogadni ezt a javaslatot. Ahogy mondtam önöknek, 2019-es, a 2019-es évre már zároltuk ennek a hatóságnak a költségvetését, tehát hogy meg tudja kezdeni a munkáját, az előkészületeket meg is tudjuk kezdeni, minden attól függ, hogy a társjogalkotók hogyan haladnak, tehát hogy az osztrák elnökség mennyire ambíciózus ezzel a dossziéval kapcsolatban. És azt is fontos elmondani, hogy a tanácsadó csoport már felelt, nem tárgyalja, nem, nem tölt be tárgyalási pozíciót a javaslattal kapcsolatban, a bizottság helyét nem veszi át, viszont az operatív és a gyakorlati aspektusokat előkészíti az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásával kapcsolatban. Ennyit mondanék tehát nagy vonalakban a javaslatról, és természetesen szívesen válaszolunk kérdésekre, kíváncsiak vagyunk a képviselők észrevételeire. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Lejoie, et j'ouvre tout de suite euh, Köszönöm szépen, Lejoie úr, meg is nyitom a vitát. Ismail Ertug, az első hozzászólónk, aki helyettesíti az előadónkat, aki sajnos nem tud itt lenni, parancsoljon. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. A jelentéstevő Michel Tetjén, de nem tud itt lenni, ezért én fogom bemutatni az ő véleményét, és németül fogom ezt eh, megtenni. Először is eh, köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének, kedves kollégák, Először is én elnézését kéri azért, hogy nem tud itt lenni személyesen, de bemutatja a dokumentumát itt a szabizottságban. Jelenleg éppen a Szociális Európa nevű konferencián van. Ott is szó van a Szociális Európáról, az Európai Munkahogyi Hivatalról, és arról, hogy hogyan lehet még igazságosabb feltételeket teremteni a munkavállalók számára. Juncker úr az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében szeptemberben már megkérdezte azt, hogy miért létezik a banki felügyeleti hatóság, amely a banki standardok figyelembevételét vizsgálja, de nincsen egy közös munkaügyi hatóság, amely ugyancsak a belső piac igazságosságát eh, garantálna. A kollégám örül annak, hogy az M plusz bizottsággal együtt, amelynek ugyancsak tagja, most már beszélhetünk erről a témáról a közút fuvarozásban. És különböző elképzelések vannak annak érdekében, hogy a 3 millió hivatásos sofőr számára hogyan lehetne javítani a helyzetet. Persze lehet szép jogszabályokat elfogadni, de ez nem ér semmit se, hogyha nem tartjuk be ezeket, nem felügyeljük ezeket, így nem tudjuk a szükséges hatásokat elérni, és nem tudunk javulást elérni. Ebből fakadóan jönne létre ez a hivatal, ez a hatóság, és a kollégám szeretné, hogyha ehhez hozzászólhatnak közlekedési szempontból is. A közúti ellenőrzések másfajták, mint a például a építőipari munkavizsgálatok, ahol határokon átnyúló szállítás van, ott határokon átnyúló ellenőrzésre is szükség van jelenleg. A nemzeti hatóságnak meg van kötve a keze akkor, hogyha egy adott cég székhelye egy másik EU tagállamban van. A posta fiók cégek csak arra szolgálnak, hogy megkerüljék a szabályokat, megkerülik a jelenlegi ellenőrzéseket, a fő feladata az Európai Munkagyahatóságnak, ezért annak kell lennie, hogy erősítse a nemzeti hatóságok közötti együttműködést, és hogy minden érintett számája egyfajta kapcsolattartó hely legyen. Szükséges az, hogy informálják a sofőröket a jogaikról, és hogy bevonják őket a szociális partnerek eh, munkájába. Nagyon sokfajta probléma a közötti fuvarozásban, és ezért egyfajta eh, módon ezt figyelembe kell venni. Az Európai Munkahogyi Hatóságnál is egy jó egyensúlyt kell találni. Nem szabad megkérdőjelezni a nemzeti hatóságok munkáját, hanem egy jobb együttműködést kell garantálni. Az EMPL szakbizottságban jó lenne, hogyha a TRAN véleményét figyelembe vennék, és üdvözöljük azt, hogy viszonylag jó az ütemterve. Szeptemberbe kerül ez a szakbizottságba, szeptember 12-én van a módosító benyújtásának határideje, és október 9-én lesz majd a szavazás az Apple-ben erről. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, és remélem, hogy sikerül, hogy működünk egy megfelelő munkai hatóság létrehozásában. Nem Lukasenszka, a parole est à vous. Lukasenszka asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon tetszik az, hogy az ügynökség nevének a rövidítése ugyanaz, mint az én nevem, Ela. Remélem, hogy ez a hatóság, ez az ügynökség mindenki érdekeit szolgálja majd, akik információt szeretnének kapni, a belső piacot, a mobilitás szabadságát biztosítja, illetve az Európai Unió értékeit őrzi majd. Ilyen tekintetben fontosnak tartom azt, hogy létrehozzunk egy ilyen ügynökséget, ezen kívül látom és értem azt is, hogy ez egy politikai döntés. A bizottság utalt a célkitűzésekre, az információhoz való hozzáférés, egy digitális portál létrehozása, képzés, konzultáció, támogatás. Ez mind nagyon, nagyon is fontos. Nagyon sok ember számára a vállalkozók és a fogyasztók sokszor információt szeretnének kapni az Európai Uniós jogszabályokról, tudni szeretnék, hogy mi az, ami elfogadott, és mi az, amit nem. Mit tegyünk? Nagyon fontos, hogy a szabályokat be tudják tartani, és így elkerülhessék a bírságokat. Úgyhogy én így értelmezem az ügynökség vagy a hatóság feladatkörét. Az elhangzottakat nem szeretném megismételni, de van egy kérdésem. Nem tartanak attól, hogy ez az ügynökség más ügynökségek munkájával átfedésben lesz? Például a nemzeti hatóságok hatáskörébe nem nyúlik bele ennek az ügynökségnek a munkája? És mi a helyzet a székhelyel? Kiválasztották már az országot, vagy esetleg az országok számára még lehetőség van arra, hogy jelentkezzenek erre a feladatra. Összefoglalásképpen azt szeretném elmondani, hogy elolvasván majd a véleményt valószínűleg módosítókat fogunk benyújtani. Hogyha valóban feláll ez az ügynökség, akkor ez a munkaerőpiac, a munkaadók, illetve a munkavállalók számára nagyon fontos lehet. Elnök, köszönöm szépen, Zadoszki úr a szó. Merci, madame la présidente. Uh, ja... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit szkeptikusabb leszek, mint az előttem szólók. munkaügyi rendőrség lesz ez, ha jól értem. A tagállamok kell, hogy betartsák a jogszabályokat. Akkor minek ez az új hatóság? akinek ugyanez a feladata, hogy a szabályokat, az európai jogszabályokat betartassa. Már beszéltünk erről az Európai Munkaügyi Hatóságról, amikor más dossziékat vitattunk meg, és megemlítettük korábban is, az elát, amely még nem született meg, és remélem, hogy nem is fog. Nem látjuk megalapozottnak azt, hogy egy ilyen ügynökséget létrehozzanak, a szubszidiaritás elve miatt sem. Minden téma, amely a közlekedést érinti, tagállami szintre tartozik, a tagállamok együttműködnek, és a bizottság képviselője is említette ezt gyakorlatilag semmilyen szükség nincs arra, hogy ez az új hatóság kezdeményezze az együttműködést, mert az együttműködés már létezik. És vannak munkaügyi felügyeletek, vannak munkaügyi vizsgálatok nemzeti szinten. Nem akarjuk a kompetenciákat ennek az európai hatóságnak átadni. És azt is látjuk, hogy nagy administratív költségek elébe nézünk, tehát a tagállamoknak kell ezt majd megfizetni. Az ELA hatáskörei sem tisztázottak. Még arra is van lehetőség, hogy kibővítsék ennek az ügynökségnek a hatásköreit értékelés után. És afelől sincs kétségem, hogy ez az, úgy, ez az új ügynökség egyre több hatáskört akar majd magának begyűjteni, mert minden ügynökség így viselkedik. és olyan politikákkal foglalkozik, amelyeket nem kellene, hogy érintsen a harmonizáció. Például a javadalmazás szerkezete, és összefoglalásként azt mondanám, hogy a bizottság javaslata kísérlet arra, hogy bürokráciával, több bürokráciát vezessen be ezzel egy olyan új szervezetet hoznak létre, létre, amely a bizottság által teremtett bürokráciát kezeli, nem látom ennek a hozzáadott értékét. Egyetlen egy dolog tetszik nekem, a rövidítése az ELA. És egy kérdés a bizottsághoz. Milyen előnyei vannak ennek? Milyen előnyeit látják mindennek a kis- és középvállalkozások számára, akik a közlekedési ágazatban működnek. Kevesebb lesz a bürokrácia? Kevesebb erőfeszítést kell majd tenniük a nyomtatványok kitöltésére, vagy inkább nőnek a bürokratikus terheik, és milyen költségekkel jár mindez a tagállamok számára, és ez vajon opcionális lesz, választható vagy sem? És csak koordinálni fog ez az ügynökség, vagy átveszi majd a nemzeti hatóságok vizsgálati hatásköreit. És a székhelyre vonatkozóan is érdeklődnék, hogy ez mi lesz. Árnyék előadó vagyok. Zsóa úr, köszönöm az összefoglalóját. Ez egy olyan téma, amely valóban megérdemli, hogy komolyan tárgyaljuk, mert ez az ügynökség, ha elkezdi a munkáját, hatékony kell, hogy legyen. Pontosan azért, mert a közúti ágazatban, emlékeztetek arra mindenkit, a közutakon Európában minden nap 2 millióan haladnak. 2 millióan. Ez tehát azt jelenti, hogy a jó kérdéseket kell feltenni. Van nekem Lezsóa egy alapvető problémám. Én támogatom ennek az ügynökségnek a létrehozását, és szerintem ezt úgy kell megoldani, hogy tényleg legyen hatása, tehát a szükséges dolgokat megtegyük. Az első kérdés, ami bennem felmerül, az az, hogy például, hogyha egy kormány nem akar együttműködni, akkor mi lesz? Mi történik ezzel a kormányjal, vagy mi lesz a nemzeti hatósággal konkrétan? Tehát szankcionálják, ezt a hatóságot, vagy sem? Tehát jelenleg erről nem tudunk semmit. Ez az első kérdésem. A második is fontosnak tűnik, ezt nem értettem jól, hogy most ez az ügynökség gyakorlatilag a többi ügynökségnek egy mert ugye most van egészségbiztonsági ügynökség, ugye az OSA, tehát gyakorlatilag ez ennek a mintájára egy másik ügynökség, egy új ügynökség születik, mert ugye megvan a biztonság, a munkahelyi egészség, és ugye hogyan fognak együttműködni a képzési alapítványjal, az Európai Képzési Alapítványjal, és hogyan fognak együttműködni az életminőség és munkakörülmények javításáért felelős Európai Alapítványal, tehát ez hogy fog kialakulni. Azt is elmondta, hogy ez az ügynökség a foglalkoztatással is foglalkozik majd. Én felteszem magamnak a kérdést, ugye konkrétan, hogy hogyan fognak eljárni azokban a tagállamokban, ahol a munkahogyi hatóság vagy a felelős tisztviselő hihetetlen költségcsökkentések költségvetés csökkentések áldozatául esett, a gyakorlatilag már nem létezik. Mi lesz ezekkel a tagállamokkal, ott hogyan tudnak működni? És azt hiszem, hogy számomra az elég világos, ez az ügynökség ez nem korlátozhatja magát arra, hogy jó, hát bevált gyakorlatok cseréjének a platformja lesz. Ennek nem sok értelme van. Itt nem csak a nemzeti szakértők közötti eszmecserét kell megszervezni. Ennek az ügynökségnek a komoly feladata az lenne, hogy az európai jogszabályokat betartassa. Ez a feladata. És a kérdés tehát, hogy hogyan ellenőrzi a végrehajtást, hogyan bonyolítják a szankciókat, és így tovább. Végül pedig még egy valamit mondanék. Ugye a bizottság azt mondja, hogy közvetítő szerepet is szán ennek az ügynökségnek, tehát a dolgozók, a munkavállalók és a munkaadók között. Hát nekem itt alapvető problémám van. Ki fogja megvédeni a közérdekű bejelentőket, akik a vállalkozások a vállalkozásoknál jelentik be a esetleges tisztességtelen gyakorlatokat, és így tovább. Az ügynökség ki fogja ezeket az embereket megvédeni? És akkor még valami. Mitől lesz ez az ügynökség valóban konkrét, hogyan tud konkrét ellenőrzéseket lebonyolítani. Én nem állok szemben a tagállamokkal, de hát az Európai Ügynökséget azért hozzuk létre általában, ha ilyet létrehozunk, hogy legyen ellenőrző szerepe is. Tehát ezt nem igazán látom világosan, hogy kié lesz ez a felelősség. Ugye a tagállamok végezték eddig az ellenőrzéseket, és akkor holnaptól mi lesz? Nem látom, hogy akkor miért kell hogy, ők, hogy ez az európai hatóság ne tegyen semmit, tehát csak úgy önmagáért lárpullár, nem értem, hogy miért hozzunk létre egy ilyen ügynökséget, tehát ha létrehozzuk, akkor valóban el kell érni, hogy ennek az ügynökségnek konkrét feladatai legyenek, és hogy hatékonyan működjön. A technológiai és fejlődés, a digitalizáció, és így tovább, továbbra is így fog folytatódni. Gyakorlatilag minden harmadik évben újra kell kezdeni az ügynökség feladatainak a meghatározását, mert akkor a változások lesznek. Hát tessék le, Zsóa úr, Bilbao asszonynak adom át a szót. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szót kértem lehet, hogy valami kicsit félre ment. Már egy ideje várok arra, hogy szólhassak. Mindegy, de szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy foglalkozik az Európai Munkahogyi Hatósággal. Szükség van erre a hatóságra, ugyanakkor nekem is vannak azért kérdéseim az illetékességi kör tekintetében. Milyen fajta illetékességi körrel fog rendelkezni ez a hatóság? Nincs az a benyomásom, hogy a bizottság felvázolta volna a kompetenciákat, ami a közlekedési szektort illeti, hogyha már a kiküldetésről beszélünk, és az erről szóló jelentésben utalnak egy adott mechanizmusra, melynek során a tagállamok bizonyos dolgokat meg kérhetnek más tagállamoktól. Vagyis létezik egy adhok mechanizmus a tagállamok között, de nem tudom, hogy ez hogyan összeegyeztethető ezzel a hatósággal, vagy hogyan fog ez majd belepasszolni ez az adhok rendszer ebbe a hatóságba. A szociális pillérben Bről 2017. novemberében Göteborgban azt mondták, hogy lesz egy lista a tagállamok számára, amely ajánlásokat tartalmaz. A szociális pillér ajánlásairól volt itt szó, de milyen fajta kompetenciák lesznek itt a szociális pillér tekintetében? A mobilitási csomag kapcsán utalok a kettős rendszerre, itt különböző jelentések vannak, és főként a célkitűzésekről szeretnék beszélni, például az információhoz való hozzáférés. Ez egyszerűsödni fog állítólag. Különböző szektorok, tagállamok esetében az egyszerűbb lesz az információhoz való hozzáférés, így van ez? Ön szektorokról beszél, de miért akarnának ezek együttműködni? Én támogatnám ezt persze, de az bizonyára érti, hiszen a legtöbb csomagban azt mondtam, hogy egy ablakos megoldásra van szükség, és az európai ügynökségek fontosak. A vasúti ügynökséget nem hagyták jóvá, ezt sajnálom. Vannak még nemzeti hatóságok is, nekik is vannak feladataik. Mi a helyzet eh, az együttműködéssel, a nemzeti eh, illetékességi körökkel? Mit vár ön a többi féltől? Mit követelhet? Tehát együtt kell működnünk, kell egyfajta hatóság, kell egyfajta illetékességi kör ennek a hatóságnak, sőt, meg kell tudnia követelni azt, hogy betartsák a szabályokat, mert különben egy olyan hatóság lesz ez, amely egyfajta adatbázisként üzemel, amely rengeteg információval rendelkezik, de a tagállamoktól semmit nem követelhet. És hogyha egy állampolgár vagy munkavállaló ehhez a hatósághoz fordul, akkor lehet, hogy kevésbé bízik majd abban a válaszban, amit a hatóságtól kap. Tehát szerintem kicsit messzebbre kell mennünk az Európai Munkagyi Hatóság kompetenciái kapcsán. Többet kell, messzebb kell menni, mint amit ön, önök javasoltak. Nem tudom, hogy beszéltek -e erről, nem tudom, miért nem mentek tovább. Szeretnének-e tovább menni? Az Európai Parlament tudná segíteni önöknek ebben, mert úgy gondolom, hogy sokkal jobban kell dolgozni a szerkezetet. Köszönöm szépen, Bírba asszony. Most pedig következő felszólaló, Eh, Revó asszony következik. Nos, egy nagyon hosszú csata végéhez érünk, a szociális eh, jogok, eh, illetve a munkavállalók jogainak, jogaiért való harc ez. Próbáljuk szociális Európát előre mozdítani, de eddig Eddig ez nem valósult meg, most azonban erre lehetőség van. A bizottság javaslata 2018 végére vonatkozik, illetve a hatóság 2019-re állna föl. Kérdés az, hogy ez reális-e, hiszen a mandátum végénél járunk. Nyilvánvaló, hogy a hatóság hatáskörét illetően nem eléggé egyértelműen fogalmaz a szöveg, és itt egyetértek Bilbao asszonyon. Tehát hogyan lehet a hatóság, illetve ezen hatóság, illetve a közúti kérdésekkel foglalkozó hatóság munkáját összeilleszteni, valamint hogyan illeszkedik ez a nemzeti hatóságok munkájába, valamint öm, egy konfliktus esetében, vagy esetleg a határidők nem betartása esetében milyen fellépést irányoz elő a hatóság. Tehát nagyon örülök ennek a szövegnek, de azt hiszem, hogy valóban egy kicsit föl kell erősíteni, hogyha azt akarjuk, hogy ez operatív működőképes legyen. Köszönöm szépen. Oui, merci, Madame la Présidente. Ár úr következik. Ich glaube, ich brauche auf die Úgy gondolom, hogy nem kell kiemelni azt, hogy mennyire fontos ez a dolog. Az előttem szólók ezt már kihangsúlyozták úgy gondolom, hogy a szállítmányozás területén, a közlekedés területén ez többletértéket jelenthet majd. De szerintem megvan a veszélye annak, hogy ez az ügynökség túlságosan sok feladattal rendelkezik majd, és ahogy az előttem szólók is többen elmondták, hogy az, az nem lesz eléggé ereje ahhoz, hogy valóban fel tudjon lépni, és ezért egyfajta fogatlan tigris lesz. Szerintem ezen kellene javítani, tudván azt, hogy a tanácsnak ez nem fog tetszeni. A kérdéseim hasonló irányba haladnak, mint a karimái, anélkül, hogy egyeztettünk volna erről. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet a már meglévő ügynökségekkel együttműködni. Átvesznek-e majd tőlük munkát, hogy együttműködnek, hogyan fog ez kinézni a gyakorlatban. Aztán a tagállami hatóságokkal történő együttműködést, ez is egy nagyon kulcskérdés. Egy kicsit csalódott vagyok a jelentés tevő által. Ha jól értettem, a nemzeti illetékességi köröket nem fogják megkérdőjelezni, pedig itt lenne a kulcselem. Az ügynökségnek olyan kompetenciák kellenek, hogy ha a tagállamok nem járnak el a szabályoknak megfelelően, akkor ott szankciókkal járhassanak el. Az ERA feladatait leszögeztük a negyedik vasúti csomagban, és elmondtuk azt, hogy itt nem egy egyeztetésről van szó, egy mediációról, hanem tényleg itt kell egy kemény kompetencia az ERA számára. Ez azt jelenti, hogy ez eh, a kérdés eh, számomra rendkívül fontos. Monsieur Riquet, la parole est à vous. Oui. Euh. Riquet úr következik. Igen. Én nem fogok most itt nagyon elmélyedni az ügynökséggel kapcsolatos vitában. Egy kérdést teszek fel a bizottságnak amennyiben ugye tudjuk, hogy az Európai Uniónak nincs hatásköre a szerződésekben a témában, lesz-e arra lehetőség, mindegy, hogy milyen, lehetős, milyen javaslatot tesz a parlament, hogy valóban végrehajtó, a szabályokat betartató hatáskört adjunk az ügynökségnek. Én hallottam, a figyelem, figyeltem a bizottság magyarázatát, és hogy nem is ugye a szerződésben általános alapokat, alapokra hivatkoztak, és hogy eszmecsere, tapasztalatcsere, kapcsolatfelvétel, és így tovább de hát valami fajta közvetítés, szankciók kiszabása kellene, hogy legyen, nem tudom, hogy tévedek-e. Tehát egy-két kolléga ugye elmondta a véleményét, hogy határozottabb, hatékonyabb intézkedéseket várnának el az ügynökségtől, lesz erre lehetőség. Köszönöm Riké úrnak, úgy látom, hogy nincs több hozzászólós, viszont Liezsa úr nagyon sok kérdést kapott, úgyhogy parancsoljon, próbáljon megválaszolni rájuk. Merci beaucoup. Euh, bah, tout d'abord, je note quand même des réactions. Euh... Köszönöm szépen. Először is köszönöm a nagy részt pozitív reakciókat. Persze eltérnek ezek egymástól, de azért úgy látom, hogy megerősítik az ügynökséget, illetve az ügynökség hatásköreit. Úgyhogy az első kérdés az, hogy átfedés lehet esetleg más ügynökségek tevékenységébe, vagy hatáskörével. Az első dolog az, hogy nagyon sok tevékenység a, az ügynökség hatáskörébe tartozik majd, amelyek a foglalkoztatási főigazgatóságnál dolgozó kollégánkhoz tart, kollégáinkhoz tartoznak, ezt már említettem, például a be nem jelentett munka platformja, a kiküldetési témával foglalkozó dolgozók, és így tovább. Ezek a területek mind-mind az új hatósághoz fognak tartozni, és lehet még itt optimalizálni a dolgokat, hogy egy hatóság hoz vonjuk össze mindezt. Ami az átfedéseket illeti a nemzeti hatóságokkal, nem kell, hogy ilyen átfedések legyenek, mert a tagállamok a nemzeti hatóságok megtartják továbbra is a feladatukat, az a felelősségük, hogy betartassák az Európai Uniós szabályozást. Az ELA tehát csak kiegészíti a nemzeti hatóságok fellépését. Kaptam kérdést a székhelyről is, az eszmecsere még eléggé az elején tart a tanácsban, de ha a 2012-es közös megközelítésre gondolunk, amelyet a három intézmény együtt fogadott el, akkor az azt jelenti, hogy a tagállamok kell, hogy meghozzák a székhelyre vonatkozó döntést. Jegyeztem a visszafogottabb észrevételeket is Doboszki úrtól, aki azt mondja, hogy szerinte nem lesz szükség arra, hogy a tagállamok együttműködését tovább javítsuk, mert a tagállami együttműködés már nagyon jól működik. De ha visszagondol az előadásomban az egyik pontra, akkor ez nem igaz. Van egy olyan kötelezettsége a tagállamoknak, hogy hat közös ellenőrzést szervezzenek meg, ez együttműködést igényel, és a tagállamoknak csupán a fele működik így együtt, és szervezi meg, bonyolítja le ezeket az ellenőrzéseket. Kérdés lesz-e hozzáadott érték a társaságok számára, a szektorban dolgozó KKV-k számára? Hát természetesen. Azt próbáljuk elérni, hogy a jogszabályokat intelligensebben tartsuk be, tartassuk be, csökkentsük a bürokratikus terheket, azáltal, hogy egyszerűsítjük a formalitásokat, és ugyanakkor intelligensebb lesz ez a végrehajtatás azáltal, pontosan azáltal, hogy javítjuk a tagállamok közötti együttműködést. Elnök asszony, ön is rengeteg kérdést tett fel, bombázott engem ezekkel a kérdésekkel. Megkérdezte, hogy mi van, hogyha a tagállamok nem akarnak együttműködni. Az előadásomban kitértem erre, nincs ilyen koerszív, tehát ilyen kényszerítő ereje hatásköre ennek az ügynökségnek. De azért azt kiemelném, hogyha elolvassák a rendelettervezetet, akkor látják benne, hogy amennyiben a tagállamok elutasítják a közös ellenőrzésben való részvételt, akkor azt meg kell indokolniuk. De valóban kényszerítő, valós kényszerítő ereje nincs az elának. Ugyanez igaz a többi ügynökséggel való kapcsolatokra, mi a hatása az a létrejöttének, erre nincs. Ez az ügynökség együtt kell, hogy működjön a többi ügynökséggel, amelyek már léteznek, és ahogy jeleztem a beszámolomban, már a tanácsadó csoportot létrehoztuk, amely előkészíti ezt a munkát, tehát, illetve az ügynökség létrehozásának az operatív feladataival foglalkozik. A tagállamokban vannak különböző partnerek, érintett felek, vannak létező ügynökségek, amelyek együttműködését meg kell oldani, miután az ELA megkezdi a működését. Felhívta a figyelmet asszony a források hiányára is a tagállamokban, ezt már az első mobilitási csomagnál tapasztaltuk, Hát ez mindenkinek a saját felelőssége, minden tagállami, de legalább az ELA lehetővé tudja majd tenni azt, hogy a meglévő erőforrásokat jobban hasznosítsák, akkor is, hogyha ezek csökkennek a tagállamokban. Rámutatott arra, hogy egy ügynökség az nem ragadhat be az időben, hanem folyamatosan fejlődnie kell. És ez egyébként a rendelettervezetben szerepel is, az ügynökség létrehozása után öt évvel felülvizsgálatot ír elő a szöveg. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem figyelünk oda a kezdetekkor, és hogyha elolvassák a rendelettervezetet, a 8-as preambulum bekezdést, akkor látják, hogy már itt nagyon világosan megfogalmazzuk, hogy milyen területeken lehet az ügynökségnek szerepe, például a 1071-es rendelet az egyik, a küzdelem a postafiók cégek ellen, például aztán szociális terület, ugye a mobilitási csomaghoz kapcsolódik mindez, már van egy együttműködési rendszer a tagállamok között, az IMI rendszer, és az ELA javíthatja ezt az együttműködést. És akkor az ELA hatásköreiről, az unió kompetenciáira kérdeztek rá, hogy az uniónak nincs ezen a téren erős kompetenciája. Szerintem meg kell különböztetni a szociális szektort, ami inkább tényleg a foglalkoztatási főigazgatóságunkhoz tartozik, és ez tényleg megosztott a tagállamok és az Európai Unió között azon a területen valóban elmondhatjuk, hogy inkább az együttműködésről van szó. Azonban, hogyha a közlekedés, a közúti szektort veszük, közlekedést, a közúti szektort veszük figyelembe, akkor az Európai Uniónak még azt is mondanám, hogy kizárólagos kompetenciája van, nagyon erős kompetenciája van, tehát e tekintetben relatíve világos és erős hatáskört lehet adni az elának. Ez azért hozzáteszem, hogy ez is politikai döntés. És Bilbao asszonynak válaszolva mondom, hogy jegyeztem Rövodelon asszony és Bilbao asszony azon kívánságát, hogy egy kicsit izmosítsuk ezt az ügynökséget, tehát hogy legyen kényszerítő ereje. Én most itt bemutattam a bizottság javaslatát, és aztán majd az intézményközi vitában kiderül, hogy hol lesz a végső egyensúly. Köszönöm szépen, Nézsóá úr! Akkor a jelenlegi szakaszban még az eszmecseréknél tartunk, és az igaz, hogy a tervezést a tervezésben elegendő időt fogunk biztosítani a munkára, tehát szeptemberig lesz időnk arra, hogy alaposan átgondoljuk mindezt. Megköszönöm a bizottságnak, hogy időt szánt ránk, és ezt a tájékoztatót megtartotta. Most pedig szünetet tartunk, mert előre szaladtunk a napirendünkben. Nem sokat, nem sokat. csak egy kis 20 perces szünetet tartunk, azért, mert be kell, hogy jelentsem, kérem figyeljenek ide, 11 órakor pontosan minden zárt ajtók mögött zajlik. Zárt ajtók mögött fogunk találkozni és eszmecserét folytatni Bók biztos asszonynal, a költségvetésről, a különböző mobilitási csomagokról és így tovább. Tehát pontban 11 órakor ugyanebben a teremben, zárt ajtók mögött folytatjuk a munkát, valamennyi képviselővel. Természetesen minden képviselőt szeretettel várunk. Jó, köszönöm szépen, tehát akkor 20 perc múlva ugyanitt találkozunk. Kamera.